nem derül ki a szövegből, hogy miről van szó. Az Európai Parlament és a tanács közös rendelete az Olaf tárgyában. 1999 per 1073-as rendeletről van szó. Ezt tehát megkaptam ezt az álláspontot, és megkaptuk a bizottságnak az álláspontját is, ez bele fog kerülni eh, a jegyzőkönyvbe, a parlamentnek három hónapja van, a holnapi naptól indulóan, hogy állást foglaljon, tehát a határidő holnap március 15-én indul. Most áttérünk az emberi jogok, a demokrácia és jogállamiság megsértését érintő ügyek vitájára. Erre egy óránk van, reméljük ez elég lesz. Az első napirendi pontunk pedig a bangladesi helyzet. Először a állásfoglalás szerzőjének adom meg a szót Tenok úrnak. Uh, a Nemzeti Felszabadítási Háborús Múzeumot meglátogattam, és uh, a 71-es uh, függetlenségi háborúnak a nyomait láttam. Azt is tapasztaltam, hogy azóta négy évtized telt el, és a háborús bűnösöket nem büntették meg. Ezeket az embereket a bíróság elé kell állítani, és megfelelő eljárással tárgyalni az ügyeket. Itt nem szabad engedékenynek lenni, és arról is szó van, hogy a bangladesieket a saját joghatóságukon vagy bíróságokon kívül való külföldön itt el. A bangladesi kormányt támogatni kell azért, hogy visszaállítsák a jogállamot, és eh, a bangladesi történelemnek e fájdalmas időszakát minél hamarabb le lehessen zárni. Köszönöm szépen. Tanok kolléga két percben, Préda kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Figyelembe véve azt, hogy én kezdeményeztem, hogy a sürgősségi témák közé vegyük be Bangladest ma. Szeretném kiemelni, hogy a közelmúlt eseményeitre is reagáltunk. A Zsamak iszlamista párt elnökét elítélték Bangladesben, és a politikai erőszak súlyos eseményét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Paradox helyzet állt elő, mert a Nemzetközi Büntető Bíróságnak kell segítenie Bangladest abban, hogy a 71-es eseményekkel kapcsolatosan végre rendet teremtsen, hiszen ez a forrása a mai erőszakos eseményeknek. A kimondott büntetéseket át kell alakítani, és moratóriumot kell elrendelni az ilyen típusú ítéletek ellen. A nemzetközi normákat figyelembe kell venni, tiszteletbe kell tartani, méltányos bírósági eljárást kell lefolytatni a nemzeti megbékélés értekében. Tudjuk, hogy a hogy erőszakos cselekmények történtek az ítélet kihirdetése után. Ez elengedhetetlen, és azt is tudjuk, hogy erőszakos cselekményeket követtek el a Jamat párt támogatói, de egyúttal a biztonsági erők is. Az erőszak soha nem lehet észszerű reagálás ezekre az eseményekre. Éppen ezért nyugtalanító, hogy a Human Rights Watch megállapítása szerint, ami az áldozatokat illeti, áldozatok voltak a, a rendőrök részéről is Kétféle nézet uralkodik, az egyik a vallási, amit a Nemzeti Párt képvisel, és a világi álláspont, amit egy másik párt képvisel, ennek véget kell vetni. Köszönöm például kolléga Geringedő Odenberg képviselő asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A, miután a büntető törvényszék bejelentette uh, Szájdi uh, halálos büntetését. Uh, ezek után uh, Bangladesben uh, tüntetésekre került sor. Több atrocitással uh, is vádolják ezt a szemét. Több mint 5000 szemét öltek meg a bangladesi hatóságoknak döntő intézkedéseket kell hozni a stabilizáció érdekében és a nemzeti megbékélés érdekében. A Banglades az egyik olyan ország, amelyben a halálbüntetés még mindig érvényes, ezért nagyon fontos az, hogy Banglades alkalmazza, írja alá és alkalmazza azokat a nemzetközi egyezményeket, amelyek megtiltják a halálbüntetést. Az Európai Unió elutasítja a halálbüntetést, és folyamatosan emlékeztetünk ennek a barbár büntetésnek a szüntetésére. Köszönöm szépen, másfél percre Lambert kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Egyrészt a, a dél-ázsiai delegáció vezetőjeként, másrészt pedig delegációs tagként szeretnék hozzászólni. A 40 évvel ezelőtti függetlenségi háború során borzasztó atrocitásokra került sor, amelyek még mindig árnyat vetnek erre az országra. A legutóbbi választások során az Avami Liga eh, megígérte eh, ezeknek a eh, háborús bűnöknek a kivizsgálását, és meg is nyerte a választásokat. Nagyon fontosnak tartjuk a, a tárgyalásokat, viszont elítéljük azt, hogy még mindig halálbüntetés élet, van életben. Azt gondoljuk, hogy a bíróság feladata a döntéshozatal, és semmiféle politikai beavatkozást nem szabad megengedni, mert ez befolyásolhatja az eredményt. Azt szeretnénk, hogyha Banglades foglalkozna a saját múltjával, de ez nem jelenti azt, hogy ez a nemzeti vagy nemzetközi sztenderdeket lábbal tiporhatja. A jelenlegi fellebbezési szabálymódosítások kifejezetten aggasztóak. A háborús bűnökért, fele, háborús bűnöket tárgyaló bíróság is egyértelműen igazolhatja, hogy milyen atrocitásokra került sor, és a, a, a tárgyalások során is folytatódnak ezek az atrocitások, a megfélemlítések és az elnyomás. Azt követeljük tehát, hogy az erőszakot szüntessék meg. Köszönöm szépen. Wikström képviselő asszony következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr nagyon fontos, hogy az 1971-es embere, események során meghalt emberek megkapják azt a tiszteletet, amit megérdemelnek. És jó lenne, hogy az akkori felelősök végre felelősségre lennek vonva. Ugyanakkor elnök úr véleményem szerint az is fontos, hogy a büntető törvényszéknél az eljárás megfelelően folyjon, a nemzetközi eljárási rendeket és a jogbiztonság elvét tiszteletben tartsák. Ez mindez idáig nem sikerült. A eljárási hiányosságok, hibák és a jogsértéseknek a száma elég nagy. Tanukat raboltak el a bírósági eljárás el, előtt, nem biztosították a jogi képviselethez való jogot. A vádlottaknak a jogait is képviselni kell, és az áldozatok jogait is. Az Európai Parlament részéről fel kell szólítanunk a bangladesi kormányt, hogy a helyzetet és az ügyet vegye komolyan, a pereket pedig újra kezdje. Köszönöm szépen, Wikström asszony. Verzsel asszony kap szót egy percben. Köszönöm, elnök úr. 71-ben a függetlenségi háború kelet és nyugat pakisztán között több ezer, sőt lehet, hogy több millió áldozatot követelt. Az áldozatok előtt tisztelettel kell adóznunk. A, azután létrejött egy új rezsim, és végül is most az utóbbi hónapokban ez az általuk felállított bíróság követi el, vagy annak ítéletei következtében jönnek létre ezek az erőszakos cselekmények. Joguk lenne a tisztességes méltó eljáráshoz. Ha ez nem történik meg, akkor újból erőszakos cselekmények tanúi lehetünk a kormány és az összes politikai párt felelősséget kell, hogy vállaljon azért, hogy ismét nyugalom legyen az országban, és a borzalmas cselekedeteket nem szabad megismételni. Köszönjük szépen, Verzse asszony, most a szerzők kaptak szót elsőként, a, most pedig a frakciók hozzászólói elsőként Kacsmerek úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Az igazság keresése és az ezért való küzdelem teljesen jogos még Bangladesben is. Még akkor is, hogyha az eredeti bűncselekmények óta eltelt négy évtized. Az áldozatok eh, eh, tiszteletben tartása érdekében elengedhetetlen a megbékélés és az igazság helyreállítása, amely azonban eh, jobb volna, hogyha nem létezne már a halálbüntetés Bangladesben, azonban ez még létezik és végre is hajtják. A bangladesi béke elérhető közelségbe került, ezt azonban az etnikai kisebbségek, a vallások az em- és az emberi jogok tiszteletben tartására kell alapozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy percre Krétu asszony következik. Suntem profund îngrijorați din cauza violențelor. Köszönöm. Már régóta aggodalmaskodunk a bangladesi erőszakos cselekmények miatt. Megértjük azt, hogy igazságszolgáltatásra van szükség, de hogy a parlamentünk elmondta, a halálbüntetés nem lehet igazságos lépés, mert az újabb bűncselekmények még távolabbra teszik a nemzeti megbékélést Bangladesben. Azt kérjük a hatóságoktól, hogy enyhítsék ezeket a halálbüntetéseket az iszlámista csoportok esetében a 71-es eseményekre utalva a különböző pártoknak rá kell venni a híveiket arra, hogy ne kövessenek el erőszakos cselekményeket, mint ahogy ez az elmúlt hetekben történt. Ezt mi soha nem tartottuk megfelelő válasznak, és politikai ok nélkül nem lehet ilyen ítéleteket hozni. Benyám kolléga kap egy percben szólt. Köszönöm szépen. Itt az Európai Unióban és főleg az Európai Parlamentben kiváló kapcsolatokat ápolunk Bangladessel, mind a diaszporával, mint pedig a hatóságokkal. Ezért gondolom azt, hogy jogunk és feladatunk felemelni a hangunkat az elmúlt hetek, hónapok eseményeivel kapcsolatban, eh, amely események, eh, erőszakos események a bizalom eh, rombolásából merülnek fel. A politika beleavatkozik a Nemzetközi Büntetőtörvényszék és az igazságszolgáltatás munkájába. Én a többiekhez csatlakozom a halálbüntetéssel kapcsolatos moratórium bevezetésében, azonban Bangladesh se kapcsolatban azt is el kell mondanom, hogy az ENSZ égisz alá kell helyezni ezeket a tárgyalásokat, ezzel visszaállna a bizalom, és mindenki jó indulattal tekintene az eredményre, és mindenki biztos lehetne abban, hogy a valódi bűnösöket meg is büntetik. Köszönöm szépen. Most pedig Bielán képviselő következik egy percre. Elnök úr, a bangladesi helyzet egyre romlik az elmúlt hetekben. A, a hatóságok döntésén alapszik ez, mely szerint a háborús bűnösöket elszámoltatják. Azonban eléggé megosztott a lakosság a 40 évvel ezelőtti eseményekkel kapcsolatban. Sajnos a tüntetések sok halálos áldozattal jártak, és főleg a hindu kisebbség szenvedettől a militánsok templomokat és köz épületeket gyújtanak fel, és ez sokkolja a közvéleményt. A megbékélés rendkívül fontos. A hatóságokat figyelmét fel kell hívni arra, hogy a jogállamiság és a nemzetközi sztenderdek betartása elengedhetetlen. Csak így működhet megfelelően a nemzetközi törvényszék. Átláthatóságot és függetlenséget követelünk az eljárások során. Köszönöm szépen Bélán úrnak, most pedig Masztáka úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a javasolt állásfoglalás az egyre növekvő tüntetések, erőszak, és igazságtalanság eredménye. A kezdetektől fogva én azt gondoltam, hogy a cél nem lehet egyedül a legyőzöttek megbüntetése, hanem az a gondolat, hogy 40 évvel a háború után minden információt meg lehet találni, amely világosá teszi, hogy mi történt 40 éve, ez nem realisztikus. A halálos büntetés elfogadhatatlan. A Nemzetközi Büntető Törvényszék feladata az igazság feltárása a 40 évvel ezelőtti eseményekről és az áldozatok megnyugtatása a feladatuk, azonban egyre inkább növekszik az erőszak. A cseh köztársaságban láttunk hasonló eseményeket, ott sem sikerült tisztázni a múltat. Egyedül Dél-Afrikában volt erre lehetőség, ott történt meg valódi megbékélésre és a háború és a múlt feltárására. Köszönöm szépen, most pedig Bazescu képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, az elmúlt években Bangladesben a gazdasági növekedés jelentős volt az export és a külföldi befektetések alapján. Mégis a helyzet nehéz, mert a lakosságnak szinte fele a szegénységi küszöb alatt él. A gazdaságot az erőszakos tüntetések veszélybe sodorták, és szerintem aggodalmaskodnunk kell, amiatt, hogy nincs dialógus a ellenzéke. különben az erőszak növekedni fog. A nacionalista párt cselekedetei csak súlyosbítják a helyzetet, és ez főként a lakosságot érinti. Köszönöm. Köszönöm szépen, Baszeszko, azt, hogy most áttérünk a spontán hozzászólásokra. A nagyon szoros időkeretben, a spontán hozzászólása keretében kettőt tudnánk engedélyezni, de háromra fogunk most korlátozódni, és olyanokat választunk ki, akiknek nem lesz hozzászólási lehetőség a délután során. Hibner kolléga kap elsőként szót. bardzo. Köszönöm szépen, hogyha az emberi jogok megsértéséről beszélünk Bangladesben, akkor meg kell, hogy említsem azt is, hogy fiatalok váltak az erőszak áldozatává. Van egy fiatal, akinek a halálának a körülményei pedig különösen sokkolóak. Úgy tűnik, hogy a gyermekek és ő nem rendelkeznek joggal a mi világunkban, pedig ő senkinek sem ártott. Azt kérdem magamtól, hogy hogy történhet ez egy olyan országban, ami demokratikusnak nevezi magát. Nem kaptam választ. Ez a tragikus esemény is megmutatja, hogy ebben a bangladesi tartományban, abban a kisvárosban a bíróság nem megfelelően működik, az emberi jogokat pedig a sárja határozza meg nagyban. Így gyakorlatilag lehetetlen, hogy a jogszabályokat maradéktalanul betartsák, és a gyermekek is megkapják az emberi jogaikat. Felszólítom a hatóságokat, hogy értelmesen és észszerűen cselekedjenek, és vessenek véget az embertelen gyakorlatnak, ahol a gyermekek esnek áldozatul. Köszönöm szépen, Hibner kolléga. Most Tavares kolléga kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak röviden szeretnék arra emlékeztetni, hogy, az egy, hogy a 20. század egyik legnagyobb tragédiája a Pakisztán ketté szakadása volt Nyugat-Pakisztánra és Kelet-Pakisztánra, és szeretném azt a felhívást intézni a bangladesi kormányhoz és társadalomhoz innen a parlamentből, hogy a bírósági úton próbálják meg kibékíteni egymással az ország két felét, ami megfelelne Banglades régi hagyományainak is. Az országnak nagyon nagy költői és építészei voltak már a múltban is, úgyhogy az ő hagyományaikat tiszteletben kell tartani, egy igazi megbékélésre van szükségünk, és ennek nem felel meg a halálbüntetés intézménye. Köszönöm szépen, Taváres kolléga, ezzel lezárom a spontán hozzászólások idejét, és Damanakis biztos asszonynak adom meg a szót. Mikro. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, üdvözöljük azt, hogy a parlament állásfoglalást fogadott el a jelenlegi emberi jogi helyzetről Bangladesben. Az erőszak hullám a közelmúltban, amelynek következtében százan meghaltak és nagyon sokan megsebesültek, aggodalmat keltett bennünk. A főképviselő alelnök Eston asszony nyilatkozatot adott ki március másodikán, amelyben kifejezte azt, hogy mennyire aggódunk, amiatt, hogy halálos áldozatok is voltak a demonstrációk során. Banglades igen nagy kihívások előtt áll. Túlnépesedés, a túl nagy szegénység, nyomás a természeti erőforrásokra, az élelmiszerbiztonság hiánya, a természeti erőforrások érzékenysége, és így tovább. A lakosság egyharmada a szegénységi küszöb alatt él, egyenlőtlenségben, és ott van az analfabetizmus, az alultápláltság problémája is. Ez a helyzet lehet, hogy a közeljövőben még súlyosbodni fog a klímaváltozás hatására. Az EU igen régóta működik együtt Bangladessel azért, hogy ezekkel a problémákkal sikerüljön megküzdeni. Figyelembe véve a régóta fennálló konfrontációt a kormány és az ellenzék között, a jelenlegi demonstrációkat, a háborús bűnösök tárgyalásai miatt az erőszak ennek következtében intenzívebbé vált. A parlamenti választások pedig közelednek, mégpedig 2013 decemberében vagy 2014 januárjában lesznek, és ez mind hozzájárul a jelenlegi helyzethez. Mi a bangladesi demokrácia konszolidációját támogatjuk. Alapvető, hogy a politikai erők konszenzust alakítsanak ki arról, hogy hogyan fogják a választásokat megtartani. Nem a nemzetközi közösségnek kell eznek módját meghatározni. Mi támogató szerepet kívánunk játszani. Az EU megfigyelő volt a, az utolsó általános választásokon, és hogyha meghívást kapunk, akkor a következőn is szívesen részt veszünk megfigyelőként. Ami a háborús bűnök tárgyalását illeti, valószínű, hogy ennek a helyzetre kihatása lesz, ahogy ezt már önök is láttak. Mi szemben állunk a halálbüntetéssel minden körülmények között, még a legrosszabb bűncselekmények esetén is, de ez nem jelenti azt, hogy mi a büntetlenséget hirdetnénk. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen szörnyű események voltak az 1971-es háború során, sokan meghaltak, és borzasztó bűnöket követtek el, igazságtalanság történt a bangladesi néppel szemben. Mivel az események igen erőszakosra fordultak, mi arra hívjuk fel a feleket, hogy fogják vissza magukat, és a kisebbségek külön védelmet igényelnek. Mindent meg kell tenni azért, hogy ez a helyzet ne eszkalálódjon. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Manaki biztos asszony. A vita végén hat állásfoglalási indítvány érkezett, ezzel lezárom a vitát, és a szavazásra a mai délutáni viták után közvetlenül kerül sor. A következő napi pontunk pedig a kisebbségi csoportok problémás helyzete, különös tekintettel az iraki türkmének helyzetére. Először az állásfoglalás szerzői kapnak szót, eh, először is Lise kolléga egy percben. Köszönöm szépen. Biztos asszony, az iraki helyzet az elmúlt évtizedekben rendkívül bonyolult volt, tekintettel a belső